can I invite... Szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet minél előbb, és csendesen, ha lehetséges. So I wish you very well. Mindenkit szeretnék üdvözölni az ülésen, a petíciós szakbizottságban. Az interneten követhető az ülés, és aki távolról hallgatja az ülést, azoknak mondom, hogy ez a nyári szünet előtti utolsó ülésünk. Igen, sok kolléga jött össze, és eh, én eh, úgy érzem, hogy mindannyian megérdemlünk egy eh, napfényes, derűs nyarat, hiszen a tavasz meglehetősen turbulens volt. Akkor javasolom, hogy kezdjük, és először is a kettes napirendi pont a napirendi napirend tervezett elfogadása, és kérem a 29-es ponthoz forduljunk, a gyógyszerekhez való hozzáférés a délutáni ülés napirendre kerül át 15 órakor, a 11-es napirendi pont után. A június másodiki ülésünk jegyzőkönyvét kiosztottuk, és amennyiben nincsenek ellenvetések, akkor elfogadottnak tekintjük. Kérem, hogy mindenki csendesedjen le, ugyanis tele van a terem, és az akusztikai viszonyok nem túl kedvezőek. Kérem, hogy foglaljon mindenki helyet és kérem, hogy rám figyeljenek, ne egymásra, hiszen így sokkal jobb lesz a hangulat. Néhány bejelentésem lenne. Először is szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a titkárság egy kicsikét átalakul a nyári szünet után. Nagy örömünkre és megelégedettségünkre szolgál, illetve sajnálatunkra, hogy George Hansen és Giorgio Musa, mint adminisztrátorok, a mobilitási rendszer keretében a C politikai osztályra kerül át, tehát őket elveszítjük, mint az egyik legtapasztaltabb munkatársainkat, de ez nem egy örökre szóló változás, ugyanis a C politikai osztály hozzánk tartozik, tehát változatlanul figyelemmel kísérhetik a munkánkat, és ez egy nagyon jó érzéssel tölt el minket, hogy nem örökre búcsúzunk. Köszönjük az eddigi munkájukat a titkárságban, és több évet szolgáltak mellettünk, és sok sikert kívánunk az új kinevezésükhöz túl messze nem kerülnek tőlünk. Giorgio egyébként az olaszországi tarantói novemberi tényfeltáró látogatást is szervezi. Új munkatársak csatlakoznak a titkársághoz, őket majd a nyári szünet utáni első ülésünkön fogom bemutatni. És még egy személy van a titkárságon belül, aki véglegesen távozik, Jári Erholm, aki nyugdíjba vonul, és ez egy kicsikét meghökkentőnek tartom, hogy fiatal emberek már nyugdíjba vonulhatnak. Ez az utolsó szakbizottsági ülés, amin tisztségviselőként részt vesz jár. nagyon szépen köszönöm azt az igen értékes munkát, amit végeztél, és a legjobbakat kívánom neked, akár Finnországba térsz vissza, akár Franciaországban telepedsz le, remélem, hogy élvezni fogod majd a nyugdíjas éveket, és kérem minden kollégát, hogy egy tapsal köszönjük meg az eddigieket. So, now I hope that every member... Remélem, hogy a szavazásra minden kolléga jelen van, és mindenkinél ott vannak a szavazólapok. Akkor a Spanyolországban tett február, idén februári tényfeltáró látogatás jelentéséről és ajánlásairól szavazunk. Először is az egyes kompromisszumos módosító kitámogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadva. Az egyes ajánlás, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, illetve elnézést javítja magát az elnök, ez okafogyottá vált. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy néppárti szavazattal több van. Most már rendben van. Most pedig egy szocialistával van több. Most rendben. És lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk négyes módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt szintén ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Még mindig lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes, hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, akkor ellenőrzzük a 11-es módosítót, megnyitjuk a szavazást. Ismét egy néppárti képviselővel több van. Megnyitottuk a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 12-es okafogyottá válik, illetve nem. A 12-esről szavaznunk kell, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, akkor ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene. Ez sem teljesen világos. Megnyitjuk az elektronikus szavazást. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette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 27-es, akkor elektronikusan ellenőrizzük, megnyitjuk a szavazást, lezárjuk a szavazást, elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellen illetve igaza van, okafogyó válik 31-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 36-os okafogyottá válik, mert az 35-öst elfogadtuk. A záró szavazás az a jelentés egészéről, megnyitom a szavazást. Lezárom, és elfogadtuk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 kísérleti projekt a megfélemlítés témakörében. Egy javaslatról szavazunk a kísérleti projektre vonatkozóan. Ez egy egységes szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Tehát ez egy egyetlen szavazás. Még mindig nyitva van a szavazási idő, lezárom a szavazást, és egy hangúan elfogadtuk. Köszönjük szépen Szolidádnak! Most pedig a petíciók következnek. Tudom, hogy itt most egy eléggé nehéz pillanat következik, ugyanis többen elhagyják a termet, akik nem maradnak itt a petíciók meghallgatására. Can I, can I kindly ask the journal? Arra szeretném kérni az újságírókat, hogy, újságírókat, hogy hagyják el a termet, és kint interjú voltassanak a folyosón. So all of... Tehát, aki nem marad a meghallgatáson, a petíciós meghallgatáson, az hagyja el a termet, kérném szépen, mégpedig a lehető leghamarabb. So the next item that we will have to... A következő petíció, a 709 per 2015-ös petíció. Hannes Wilhelm Kell nyújtotta ezt be a szorp közösség kulturális azonosságáról és élé, túléléséről szól. Kél úr, itt van? Szeretném megadni önnek a szót 5 percre, és nem szabad elfelejteni, hogy nem udvariasak egyesek. Négyszer kértem meg, hogy hagyják el a termet, mégpedig csendben, és ezt nem tették meg. Now I am happy. Tehát öt percet adok a petícióval kapcsolatban önnek. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy röviden összefoglaljam a petíció lényegét. Köszönöm szépen a lehetőséget. A lauziceri szorbok kisebbség és regionális politikával fele, foglalkozó szövetségét képviseljük. 12 regionális állampolgársági kezdeményezést sel foglalkozó 120 ezer aláírónk van, és az egyik legfontosabb kérdésünk a kisebbség védelme. A bányászati jog nemzeti tagállami hatáskörbe tartozik. Azonban a kisebbség által lakott területeket védeni kell, ez áll az EU kartájában, és ez a tagállamokat is köti. Az Európa Tanács révén kell erről gondoskodni. A kisebbségek nyelvének és kultúrájának megőrzése a legfontosabb az adott terület megőrzése szempontjából. 30 ezeren költöztek át, további 30 ezer személy, bocsánat, 3 ezer személy 12 faluból az elköltözést tervezi a bányászat miatt a lakóhelyüket teszik át ezek a személyek, és így elveszítik kulturális és nyelvi környezetüket. Szászország és Brandenburg tartományainak további tervei alapján eh, a nyílt felszíni eh, fejtés miatt eh, további 1700 személy lehet érintett az elköltözésben kérjük, hogy Németország ellen indítsanak jogsértési eljárást, hiszen megsértik azokat a tartományi törvényeket, amelyek a, az adott kisebbségi területekre és ezek védelmére vonatkoznak. Németországot fel kell kérni arra is, hogy a 169-es ILO egyezményt ratifikálja. Másodszorban ami a környezetszennyezést illeti, a bányázat tagállami hatáskör. Az EU nem illetékes, de a vízminőséggel, a levegő minőséggel és a kibocsátással kapcsolatos uniós kibocsátási értékeket tiszteletben kell tartani, meg, és ezért gondoskodni kell arról, hogy 1990 5, az 1995 előtti értékeket áll, állítsuk vissza. A petícióban részletesen beszélek a különböző szennyezésekről. Lengyelországban is új külszíni fejtőt terveznek 10.000 hektár területen. Itt egy geológiai területről van szó, és különböző hasonló szennyezésekkel számolhatunk. Volt egy tanulmányunk arra vonatkozóan, hogy a barna szén fejtés feltárása milyen szennyezéseket eredményezhet. Kérjük, hogy Németország és Lengyelország ellen indítsanak jogsértési eljárást, mert megsértik a levegő minőségével és a kibocsátási értékekkel kapcsolatos uniós irányelveket két évente kellene egy értékelési jelentést küldeni a bizottsághoz és a parlamenthez. Ezzel próbáljuk megvédeni a környezetet az energia koncernekkel szemben. Harmadsorban, ami a klímacélokat és a széndiokszid kibocsátások csökkentését illeti, az EU nem illetékes ebben, de a csökken, az, az uniós értékeket át kellett venni a német és a lengyel jogba is, de ezt nem vették figyelembe. A különböző új külszíni fejtők betervezésével a megülő energiaforrásokat semmisítjük meg jelentős mértékben szubvencionálják, támogatják a barna szén fejtést. Ezzel a víz minősége is romlik. Vannak bizonyos tények, amelyek arra mutatnak, hogy támogatást nyújtanak ennek a fajta fejtésnek. És Németország ellen jogsértési eljárást kell indítani, mert a barna szín fejtésre vonatkozóan közvetlen és közvetett támogatást is nyújt. Negyedsorban sorban a bányászat nemzeti hatáskörbe tartozik, de a különböző állat és növényvédelmi irányelveket tiszteletben kell tartani. Az 1995-ben jóváhagyott fejtővel tönkretettek különböző területeket, ahol árnika, ruta, korpafű és más növények éltek, és ezek kihaltak. Az illetékes hatóságok ellen nem indítottak eljárást, és nagyon sok növény és állatfaj el, eltűnt különböző ritka állatok, például a nyíltfaj és az uhó is azt kérjük, hogy az ilyen fejtőket állítsák helyre, és telepítsék vissza a növény és állatfajokat. Ezt kell az EU Európai Uniónak elérnie. Köszönöm szépen a támogatásukat. Now the commission representative. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság képviselőjét kérem meg. Három nevem van, önöké a szó. Uh, Köszönöm szépen a petíció benyújtójának ezt a nagyon érdekes prezentációt. Tekintettel arra, hogy ilyen jól elmondta, nem kell összefoglalnom az egészet. De szeretném hangsúlyozni az, hogy nagyon gondosan a bizottság különböző szolgálatai megvizsgálták a Digi Energy, Digi Just és a Digi Environment, és emellett az oktatással, kultúrával és versenyképességgel foglalkozó főigazgatóságok is a környezetvédelmi és az igazságügyi főigazgatóságról a kollégák itt vannak ma velem, és meg tudják válaszolni a feltett kérdéseket. Ami a szóban forgó ügyet illeti, három ö, fő okról beszéltek. Az egyik a szorb kultúra és nyelv megőrzése, a másik kérdés a szénbányázat, valamint a szén felhasználása a régióban és az unióban is, harmadsorban pedig volt egy felhívás arra, hogy tartsa tiszteletben az ország az uniós irányelvet a levegő és vízminőségre vonatkozóan. Haladjunk szépen sorban. Ami a kisebbségi jogok védelmét illeti, hangsúlyoznom kell, hogy a kisebbségi alapú megkülönböztetést az Európai Unió alapjogi kartája kifejezetten tiltja. A karta csak akkor alkalmazandó, amikor az, európai, az adott uniós tagállam az európai jogot alkalmazza, így kötve van a kezünk. Az egyetlen eszköz, amelyet közvetlenül alkalmazhatunk, az Európa tanács regionális és kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos egyezménye, amelyet Németország is aláírt és ratifikált. Ami a bizottság hatáskörét illeti, a kisebbségek elismerésében korlátozott a mozgástérünk, de ott van az Erasmus Plus program, és ezen belül a nyelvüket védeni kérő kisebbségi csoportok fordulhatnak hozzánk pénzért, hogy meg, sikerül megvédeni a nyelvüket ami a szénbányászatot és a szén tüzelésű erőműveket illeti a régióban, és általában véve az Európai Unióban is, elismerjük azt, hogy a szén felhasználás az energia mixben most már csökken, és a széntüzelésű erőművek jelenléte is az elmúlt évtizedekben, ez a tendencia a jövőben folytatódni fog Németországban is. Ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk a szerződést, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikke azt mondja, hogy a tagállamok határozhatják meg azt, hogy az energiaforrásukat hogyan ö, használják fel, milyen energiamixet alkalmaznak, ez hogyan nézzen ki, és az energiaellátás hogyan nézzen ki. A bizottságnak nincs kompetenciája ö, abban, hogy betiltsa a szénbányászatot, vagy pedig, ö, hogy kérje a széntüzelésű erőművek ö, bezárását, bár azt látjuk, hogy a szén csökken felhasználását tekintve az energiamixben. Németországban és az Európai Unióban is. A harmadik pont pedig, amelyről a petíciós beszélt, az uniós jogszabályok betartatása a levegő és a víz minőségre vonatkozóan. Ami a levegő minőségét illeti, az ipari kibocsátásokról szóló irányelv és a levegő minőségéről szóló irányelv idevágó. A bizottság megvizsgálta azt, hogy Németország hogyan tesz eleget ennek a két irányelvnek, és az ipari kibocsátásokról szóló irányelv alapján az 50 megawatt feletti vállalatoknak a legjobb rendelkezésre álló technikákat és az ezekhez kapcsolódó értékeket tiszteletben kell tartaniuk, és nem láttuk azt, hogy megszekték volna a szabályt Németországban. Ami pedig a levegő minőségével kapcsolatos irányelvet illeti bár, a, ebben a régióban nem szekték meg a törvényeket, a régió vagy szomszédos régiókban túllépték az értékeket, és a bizottság gondoskodni fog arról, hogy további lépéseket tegyen majd meg annak érdekében, hogy Németországgal, Lengyelországgal és a Csehköztársasággal rendezze ezt a kérdést. Talán ennyiben is kell hagynom Mondottam, hogy a DigiJust-tól és a Digi Environment-től vannak itt kollégáim, akik sokkal részletesebben is válaszolni tudnak majd a részletesebb kérdéseikre. Köszönöm szépen a petíciót benyújtó személynek és a bizottságnak is ezt az átfogó jelentéstételt és precíz jelentéstételt. Most megadom a szót a kollégáknak ebben az ügyben. Danuka asszony, tessék. Igen, köszönöm szépen. Be kell vallanom, hogy én saját szememmel láttam luzáciai eh, régió helyzetét, és láttam azt, hogy ott a bányászat eh, hogyan zajlik. Egy évvel ezelőtt eh, voltunk ott, és a az ottani ö, testvérpártunkkal találkoztunk. A bizottság becslése meglep engem, az, hogy nem ö, szegik meg a, a Natura 2020-as programot, a vízminőségre és a levegő minőségre vonatkozó irányelveket. Én a saját szememmel láttam, hogy mi zajlik a helyszínen. Az előbb szavaztuk meg a spanyol jelentést, két évvel ezelőtt Galíciában voltunk, és saját szemünkkel láttuk, hogy mekkora a szennyezés, és hogy ez milyen rossz a helyi lakosoknak. A szakértők pedig azt mondják, hogy nem, minden rendben van. Hát ez hogy lehet? Én ezt is kérdezem. A bizottság azt mondta, hogy ebben a régióban nem sértik meg az értékeket, de említette Csehországot. Pontosan a szakértők melyik régiót vizsgálták? Ez az első kérdésem. A másik kérdésem a petícióshoz irányul. Sajnálatosnak tartom azt, hogy nincs semmiféle korlátozás arra vonatkozóan, hogy a bányászat a bányászati tevékenység kibővüljön. Németországban azzal, hogy bezárják az atomerőműveket, azt érik el, hogy még több szenet fognak felhasználni és fennáll annak a veszélye, hogy az ilyesfajta bányákat bővíteni fogják. Jelen esetben a szorbok által lakott területekről van szó, és a hagyományos a kisebbségek számára fontos, kulturális szempontból is fontos területekről van itt szó. A bizottság említette az alapjogi kartát, beszélt a nyelvi kisebbségekről, és ezzel kapcsolatban a bizottság azt mondja, hogy ez nem kötező hatályú, és hogy mi nem tudunk beavatkozni. Tudjuk, hogy a bánya eladásával még súlyosabbá vált a helyzet. Egy svéd állami vállalat volt a korábbi tulajdonos, Waterfall, most egy cseh vállalatnak adták el a bányát, és ez a cseh vállalat folytathatja a tevékenységet. svéd kollégám Bodjó Valero nevében is beszélhetek itt, mert ő nagyon is jól ismeri a Waterfall svéd cég munkáját. Ma nincs itt, mert Kaléban van egy Libe szakbizottsági misszió, de ő nagyon is tudja azt, hogy a helyszínen mi zajlik. Köszönöm. Sebastian úr kapszolt. Kollégák, kérném, ne is ismételjék egymást, precízen, lényegre törően mondják el mondandójukat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Saját szememmel győződhettem meg én is arról, hogy a régióban lakta a lakta települése mi zajlik. Ne felejtsük el azt, hogy az Európai Uniós szerződésekben le van fektetve az, hogy a kisebbségi jogokat védeni kell. Jelen esetben ez nem így van. Iskolák bezárnak, falvakat tesznek tönkre. Németország ratifikálta a kisebbségi nyelvekről szóló egyezményt, tehát köteles az oktatást biztosítani kisebbségi nyelveken is. Kényes, sérülékeny közösségről van szó azzal, hogy a lakosok szétszélednek, a nyelvük eltűnik. Ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Unió stratégiákat fogadott el, például a 2020-as stratégiát, és rábólintott a COP21-ek megállapodására is Párizsban. Abban világosan az áll, hogy a dekarbonizáció cél az általános német értékek ellenére is a régióban az értékek ellenkező irányba mutatnak. Tehát az ellenébe mennek a számok, mint amit Németország vállalt. Egyetértek Dánuka asszonynal. A bizottság azt mondta, hogy nem sértik meg az irányelvet, de hát én, lá- én is saját szememmel láttam, hogy megszegik. Honnan tudják, hogy nem sértik meg az irányelvet? Mi magunk láttuk a szennyezést. A bánya szennyez és ezen a bányán kívül több bánya is szét van szórva, jelen van abban a régióban. Nagyon sok európai elvet sért meg ez a tevékenység. A tények pedig súlyosak. Kisebbségek védelme, lég és vízszennyezés elleni lépések, ezekre kell odafigyelni és delegáciát is helyszínere kellene küldenünk. Nagyon szépen köszönöm. Következő kolléga, Fabrasz kolléga. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is ott voltam ezen a területen. Nem fogom elismételni azt, ami már elhangzott. Nagyon röviden azonban szeretném azt elmondani, hogy az előttem felszólalókkal egyetértek. Teljes mértékben egyetértek. Egyetértek a három ponttal, amelyet említettek. Elsősorban a szorb lakosság kultúráját, nyelvét védenünk kell. Másodszorban igaz az, hogy szörnyű, szörnyűek a ö, környezeti kihatások, következmények, annak következtében, hogy milyen munkálatok zajlanak ott. Emellett szeretném elmondani azt is, hogy támogatom azt, hogy Németország és Lengyelország ellen eljárást indítsanak, a szénbányászat miatt. Tehát teljes mértékben egyetértek ezzel a kéréssel, és érzek a szorb kisebbséggel. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Ez egy nagyon bonyolult petíció, hiszen nagyon különböző pontjai vannak. Épp ezért szeretnék két percet adni a petíció begyújtójának, hogyha van valamilyen végső nyilatkozata, vagy szeretne valamit hozzátenni ahhoz, amit hallottunk. És aztán a bizottság, szakbizottság tagjait is meghallgatjuk, meghallgatjuk. Tehát két percet adunk önnek, és aztán összefoglaljuk. Köszönöm szépen. Kiegészítésképpen a bizottság által elmondottakhoz szeretném hangsúlyozni, hogy a bányászat, illetve az okozata az egész problémának, és azt kell eldönteni, hogy a bányászattal szemben lépünk e, fel, ez nemzeti hatáskör, vagy pedig a következményeket vesszük figyelembe, és így közvetetten lépünk fel a bányászattal szemben. Ez lenne szerintem az összefoglalása e, helyzetnek, és köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Nos, akkor a következőket tehetjük. Azt javaslunk, hogy persze nyitva tartsuk a petíciót, és szeretném kell urat ösztönözni arra, hogy a, a net, az országának az ombudsmenjéhez forduljon a német Bundestagban, tehát a parlamentben, ugyanis van a tartománynak is egy ombudsmene, akihez fordulhatna. És ezen kívül a Bundestagban lévő petíciós bizottsághoz is fordulhat, hiszen annyi kérdés tartozik a nemzeti kompetenciába. Tehát akkor egyrészt a Bundestagnak a petíciós szakbizottsága, aztán a régiójának a helyi ombudsmenje, ezek azok a személyek, akiknek nemzeti kompetenciája van a különböző kérdésekben. Ugyanakkor Szeretném, ha kell e, úr a szakbizottságunk számára több információt nyújtana az állítólagos állami támogatásról és a bányászati hulladéknak a eltakarításáról. Amikor már megvan ez az információ, akkor a bizottsághoz is, az Európai Bizottsághoz is fordulnánk, hogy vizsgálja meg az új információt, és gondosan nyomon kövesse ezt a kérdést. Azt is javaslom, hogy a helyi önkormányzatnak írjunk Szászország és Brandenburg tartományban, és aggodalmunknak adjunk hangjot, a hangot a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. És információt kérünk tőlük a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket a petícióban említettek. Ez az Európai Parlament érdekében is áll. Ezen kívül benne van a szerződésben, hogy a kisebbségi nyelvek és kultúrák megőrzése nem hanyagolható el. Tehát ezt meg kell őrizni, és hangsúlyozni kell, hogy a szakbizottságunknak az érdekében is áll, és az intézmény intézményben is, hogy a szorb nyelvet és kultúrát megőrizzék. Tehát egy levelet is megfogalmazunk majd ezzel kapcsolatban, Margaret. Azt hiszem, hogy a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy megszabaduljon erről az, ebből, ettől az ügytől még hogyha nem tudunk egy kötelezettségsegítségi eljárást indítani, akkor is még a mi hatáskörünkbe tartozunk, hogy próbáljunk foglalkozni a polgároknak a, a, a problémáival. Tehát, hogy a kisebbségeket figyelmen kívül hagyják, stb. Tehát valóban komolyan kell venni ezt a kérdést, még akkor is, hogyha nem tudunk egy kötelezettséges szegési eljárást indítani, akkor is mondhatjuk, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az állampolgároknak a, a riasztó helyzetével foglalkozzunk. Oké, okay, mondja le az elnök. Tudjuk a bizottság válaszából, hogy a kötelezettséges eljárás már folyik a légszennyezéssel kapcsolatban Németország ellen, de ebben nincsen benne ez a régió. Tehát amikor a petíció benyújtójától több információt kapunk, akkor akkor remélem, hogy a végeredményben mélységében megvizsgálhatjuk ezt a kérdést. De Na, olyan sok kérdés merült fel a petíció kapcsán, hogy egyenként kell velük foglalkozni. A kollégák egyetértenek ezzel a javaslatommal? Jó, rendben van. Köszönjük kell úrnak is, hogy idáig is eljött, elutazott ide. És ne felejtse el, hogy Európa érdekében áll az, amit ön tesz. A következő petíció Ez a 06 03, ez a Valadolidi eh, tej eh, üzemről szóló. Eh, Tozor Téda úr fogja a petíciót benyújtani. Nos, önt üdvözöljük, öt percet kap, és aztán megnyitjuk a vitát, a véleménycserét. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Örülök, hogy itt lehettek a petíciós bizottságban, és a Leon és Castilla tartományban a különböző vállalkozások vállalkozásával, válságával foglalkozunk. A gazdasági érdekelt felek és a kormány is aggodalommal fordul e téma felé. Köszönjük ezt a petíciót, hogy befogadták, és a kérdéseket itt megvitathatjuk, ugyanis 85 gazdálkodó vár a jövőjére választ. Ezek nem csak állattenyésztők, ugyanis Castilla és Leon megkérte ezt a Lactalis céget, hogy változtassa meg a döntését, és a köz, az önkormányzatokkal is foglalkozzon. Különböző találkozókat szerveztünk, és a francia-spanyol követség közbelépésére is szükség volt, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, ugyanis a vállalkozás bezárását különböző szakértők is megvizsgálták. Sajnos a vezetőség mégiscsak arra jutott, hogy bezárja ezt az üzemet. Ez megsérti a az EU politikának nagyon sok szempontját, például a verseny és a területi kohézió és a szociális kohézió és felelősség kérdését. Ezért szeretném azt a három kérdést benyújtani, amit, amiknek a megvizsgálását kérjük. a munkások jogait megsértik, ugyanis át akarják helyezni ezt a, az üzemet, és ez azt jelenti, hogy munkahelyek fognak elveszni. Az éves termelése ennek az üzemnek felére csökkent, és a munkahelyeket is ennyivel több, csökkentették. Nem azért, mert nem lenne igény erre, és ne lenne versenyképes, hanem azért, mert más helyekre telepítették át a gépeket, és ezért a termelés 50%-kal csökkent. Ennek ellenére két millió euró profitot termeltek az utóbbi pénzügyi évben. Szeretnék rámutatni, hogy 2010 óta ennek az üzemnek a termelését csökkentették, és épp ezért a vállalatnak a strukturális alapokhoz kellett fordulnia és ezt jóvá hagyták, de ezt a pénzt arra használták, hogy más üzemeknek a kapacitását növeljék, és most már ezt az üzemet be, akarják csukni. Tehát a strukturális alapokhoz való folyamodványt arra használták fel, hogy áthelyezzék ezt az üzemet, és más üzemeknek a versenyképességet növeljék. Tehát a különböző területek közötti kohéziót nem vették figyelembe. Én szeretném, hogyha megvizsgálnák a területek közötti különbségeket sosem kellett volna bizonyos vállalatoknak, az üzemeknek a növekedését mások kárára megtenni. Tehát a, a vállalat nem akarja eladni az üzemet egy másik vállalkozásnak, hogy ne legyen versenytársa ebben a régióban. Ez pedig elvezet az utolsó véleményhez, MESZ is, és pedig az, hogy a vállalati szociális felelősséget nem veszik figyelembe. Ugyanis az áthelyezésnek semmi alapja nincsen, semmi oka nincsen. E, ez csak a vállalat vezetőinek az ötlete és az üzemnek az áthelyezése minden olyan elvet megsért, amely a szociális vállalati viselkedést kormányozza nem vették figyelembe az emberi vagy a szociális hatásokat. 85 családot érint ugyanis közvetlenül ez az intézkedés. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Mintha emlékeznek rá, már sürgősségi kérdésként foglalkoztunk június 14-én ezzel a kérdéssel, tehát szokatlanul gyors ez az eljárás. Most épp ezért a bizottsághoz fordulok hogy világosságot biztosítson erre, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim, Márkusz asszony, baszok. Először is szeretném megköszönni, hogy elhívták az Európai Bizottság képviselőjét ide a szakbizottságban. Köszönöm a, e, munka, a tolmácsok munkáját is. E, nem e, foglalkoztunk mindegyik ponttal, mert a rövid idő a felgyorsított eljárás csak erre adott lehetőséget. Hogyha a petíció benyújtója további kérdéseket szeretne megvilágítatni, akkor részletesen közölje velünk ezt egy levélben. A Rectalis vállalatnak a terve, hogy bezárja az üzelmét, ez nem mond ellent az európai törvényeknek, ugyanis a letelepedés szabadsága alapján ez lehetséges. Ugyanakkor az átszervezésnek a gazdasági és szociális következményeit is figyelembe kell venni. Ugyanakkor a bizottság, Európai Bizottság nem akar magánvállalkozásoknak a döntéseibe beavatkozni. Ugyanakkor a bizottság arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy a bevált gyakorlatot kövessék, és különösen társadalmilag felelős döntéseket hozzanak. A a változás megelőzésével kapcsolatos európai dokumentumok, eh, közlemények eh, eh, foglalkozik a vállalatok szerkezetváltásának a következményeinek, vel, és ezt minden szereplőnek követnie kell minden érdekelt félel foglalkozniuk kell, a, mind a, a munkaadókkal és a helyi hatóságokkal. Tehát itt a jobb együttműködést célozzuk különböző szereplők között azért, hogy társadalmilag felelés vezetéssel végezzék el a szerkezetváltást a vállalkozó, a, a munkavállalóknak is bizonyos ö, kötelezettségeknek meg kell felelni. Amikor a vállalatok tömeges elbocsátásokkal akarnak foglalkozni, ez az EU alapvető jogaival foglalkozik és a tömeges elbocsátásokkal kapcsolatos irányelve az Európai Bizottságnak a munkavállalók képviselőivel való konzultációt is előírja, és ebben az irányelvben a fő elveket is lefektették, és mindezeket időben kell közölni, és itt a módjait is ismertetjük a tömeges elbocsátásoknak. Ezen kívül meg kell vizsgálni azokat az e, intézkedéseket, amelyek enyhítik ennek a következményeit. Vannak minimális normák, amiket az EU törvények meghatároznak, ezeket át kellett ültetni a nemzeti jogszabályokba és a nemzeti hatóságoknak kell vizsgálni azt, hogy ezt a jogot, vagy ezeket a törvényeket helyesen alkalmazzák-e. És mindezt egyedi eseti alapon. Ilyen szempontból a bizottság megjegyzi, hogy a tárgyalások a vállalatvezetők és a munkavállalók képviselői között most is folynak, és megállapodást akarnak szociális területen elérni. A vállalati szociális felelősség tekintetében ezt önként vállalják a vállalatok, és az EU-nak van ezzel kapcsolatban stratégiája, amely a 2020-as stratégiához kapcsolódik. Ebben e, az ENSZ irányelveit is figyelembe vesszük az emberi jogokkal kapcsolatban, és az OECD e, irányelveit is. Tehát ennek megfelelően azt várjuk, hogy a vállalatok megfelelnek az EU társadalmi e, vállalati felelősségnek, mindegy, hogy az EU-ban vannak, vagy az EU-n kívül. A bizottság a nemzetközi fórumok munkájába, mint az OECD és a Nemzetközi Munkahelyi Szervezet és a többi munkájába belefolyik a vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatban és a társadalomra gyakorolt hatásával is foglalkozunk. Az utolsó kérdését illetően, a Lactalisnak, a szociális, strukturális alapoknak való hozzáférését illetően, az utóbbi, a bizottság megállapította, hogy az utolsó ide, években nem kapott ilyen fajta segítséget a vállalat, és meg kell, ugyanakkor meg kell még vizsgálnunk a további információkat, és ezzel kapcsolatban köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor most a kollégáknak adom meg a lehetőségek, lehetőséget, Angela először. Angela. Köszönöm szépen, Cecilia. Mi támogattuk az eljárást, annak sürgősségi kezelését. Egységes vélemény, egyhangú vélemény volt e tekintetben. Ez egy nagyon jól ismert üzem Castilla Leonban, igen, hosszú múltra tekint vissza, nagyon fontos munkaadó közvetve, illetve közvetetten. Ez egy további példája annak, hogy az a tartomány, illetve az egész spanyol ipar szövetét hogyan építik le. Itt regionális fejlesztési alapokról van szó, ha viszont ez igaz, akkor ki kell vizsgálnunk ezt az ügyet, és döntenünk kell. Tehát részletes információt várunk az alapoktól, és én azt javasolnám, hogy próbáljuk meg azt megvizsgálni, hogy mennyiben felelnek meg a szociális vállalati felelősségvállalás követelményeinek. Nyilvánvalóan mi támogatjuk az érintett munkavállalókat, és szerintem az EU-nak meg kellene kezdenie azokat a lépéseket, amelyekkel megakadályozzuk országainkban az ipar visszafejlesztését. Hamblon asszony. Én is támogatásomról biztosítom önöket az európai baloldal részéről. Ezek a munkavállalók már hónapok óta küzdenek a munkájukért, a munkahelyük megtartásáért, és ellátogattunk Castilla Leonban is. Más eseteket is látunk, vagy láttunk már itt a petíciós szakbizottságon belül, amikor egy üzleti csoport úgy dönt, hogy bezár egy üzemet, azt áthelyezi máshova, pusztán a nyereség által vezérelve, és nem törődve a szociális következményekkel. Egy gyárüzem áthelyezéséről van szó, és ezáltal a munka vállalás is, illetve a nyereségtermelés is áthelyeződik. Itt 85 család érintett, Ebben az esetben az ő esetükben szűnnek meg a munkahelyek. Tehát én szerintem a szakbizottságunknak bele kell avatkoznia ebbe az ügybe, hiszen itt olyan gyakorlatról van szó, amit nem engedhetünk meg. Nem engedhetjük meg, hogy az európai strukturális alapokból gyárakat zárjanak be, és nem engedhetjük meg, hogy a vállalatok egy üzemet áthelyezzenek máshová, pusztán azért, mert veszteségesen üzemel. A szakbizottságunknak tehát be kell avatkoznia, ez számomra teljesen világos. Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy ezt a spanyol munkaügyi jogszabályok is lehetővé teszik. A Perfido Popular szabály a munkatörvénykönyv megreformálásáról szólt, ami megakadályozza a gyárak bezárását pusztán a veszteséges üzemelés miatt. Tehát itt az EMP szakbizottság is érintett lehet. Elnök, azt hiszem, hogy legjobb lenne, hogyha a petícióra összpontosítanánk, és elkerülnénk itt a politikai vitákat. Szeretném hangsúlyozni, hogy tiszteletben tartjuk a petíció benyújtójának az agályait, de kérem, hogy ne folytassunk politikai vitát, és ne ö, vádoljunk senkit. És a bizottság nevében elnézést nem vettem észre eddig. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy itt ülsz, Cecilia, hiszen más összefüggésben is gyakran találkozunk. Kedves kollégák, a, az Állampolgári Jogi Szakbizottság nevében én magam is tanulja voltam ennek az esetnek, és minden esetre a mostani vitának a célja, hogy megvédjük azt a 85 munkavállalót, akik Valladolidban a Lactalisnál dolgozott. És ezen kívül figyelembe kell vennünk azt is, hogy az állattenyésztők számára is következményekkel jár ez az üzem bezárás. Ennek nagyon szoros összefüggése van a vidék szerkezetével is. Különböző szabálytalanságok történtek a Lactalis csoport részéről, a Valladolid üzemet át kívánják helyezni máshová és ennek a körülményeit a mi szakbizottságunk hivatott vizsgálni. Ha be tudjuk bizonyítani, hogy ez a lépés illegális volt, akkor a bizottságnak és a tanácsnak közbe kell lépnie. Úgyhogy a kérdés az, hogy közösségi alapok visszaéléséről beszélhetünk-e, úgy használták-e fel, használták-e fel ezeket az alapokat, amelyek, ami ellentétes a szociális alap célkitűzésével, tehát hogy egy gyárat előnyben részesítettek-e egy másik kárára azáltal, hogy az üzemet egyik helyről egy másikra helyezték át. A petíció benyújtója említette, hogy a Castilla Leoni kormány is közbelépett. Meg kell vizsgálnunk tehát, hogy milyen lépéseket tett a Lactalis, és ezáltal csökkentette-e szándékosan a termelési volument a Valladolidi üzemben. Ezen kívül bizonyítékokat kell szereznünk arra is, hogy itt valóban tömeges elbocsátásokról van, van szó, és hogy emiatt megállapítható-e, hogy az európai közösségi alapokat illegálisan vagy szabálytalanul használták fel hiszen ennek az üzemnek a bezárása a szolidaritás elvének megsértését is jelenti. Általános a vélemény a tartományban minden politikai párt részéről a tekintetben, hogy a bezárás által érintett munkavállalókat meg kell védeni, minden esetre életképes és jövedelmező megoldást kell találni a Lactalis csoport kapcsolatosan kimondható, hogy ezt a folyamatot vissza kell fordítani, és lehetővé kell tenni, hogy a munkavállalók megőrizzék a munkahelyüket. És a bizottsághoz is szeretnék néhány szót szólni. Én nagyra értékelem, hogy ilyen gyorsan elkészítették a választ, de azt mondjam, eléggé egyértelműen azt mondta, hogy nem rendelkezik elegendő információval a tények kapcsán. Éppen ezért szerintem azt kell tennünk, hogy kellő dokumentációt juttatunk majd el a bizottsághoz, a különböző politikai pártoktól, annak érdekében, hogy elősegítsük a bizottság tájékozódását itt ugyan élhetnék kritikával néhány megjegyzését illetően, említette a szociális vállalati, szociális felelősségvállalás, és számos jogszabály, nyilatkozat támasztja alá a munkavállalói jogokat, azok érvényesítését, említette ezen kívül a letelepedés szabadságát, valamint a szerkezet váltásra vonatkozó nyilat, közleményt. Ebben azonban egyetlen egy bekezdés sem szól a közösségi alapokkal való visszaélésről. Ugyanakkor viszont komoly gyanunk van, hogy pontosan erről van szó. Említette a munkavállalókkal folytatott konzultációt, erre nem is került sor elmondta továbbá, hogy van szociális terv is. Ez azonban komoly szociális nyomásra jött létre a munkavállalók részéről. Ez egyébként egy eléggé gonosz terv, és mindjárt be is fejezem, elnök asszony. Minden esetre mi meg próbáljuk majd eljutatni önökhöz az összes lehetséges dokumentumot, hogy elegendő információval rendelkezhessenek, hogy helyre hozzák ezt a helyzetet, vagy pedig szankciókkal éljenek. Köszönöm szépen. Amikor spanyolul beszél Agustin, én úgy érzem, hogy eléggé tudatlan vagyok, hogy nem tudlak követni, de minden esetre nagyon köszönöm a tolmácsok nagyon komoly segítségét, és köszönöm ezt a tömör vélemény megfogalmazást. Pitella asszony. Köszönöm szépen. Úgy érzem, hogy a petíciót nyitva kell hagynunk, ugyanis itt az érveket hallgatva bizonyos ellentmondásokat vélek felfedezni, itt ugyanis az európai alapok felhasználásáról van szó. A bizottság képviselője azt mondta, hogy 2014 óta az üzem nem használt fel európai pénzeket, és a bizottság ezt meg akarja vizsgálni, hogy korábban kaptak-e európai pénzeket úgyhogy ezt nekünk is meg kell majd tudnunk, valamint azt is, hogy milyen okok miatt kell áthelyezni ezt az üzemet. Ennek különféle okai lehetnek. Lehet, hogy a nyeresség maximálással függ össze, de minden esetre elképzelhető, hogy egyébként csődbe jutna az üzem, vagy a vállalatcsoport jutna csődbe, ami még több munkahely elvesztését eredményezhetné. Ezt természetesen nem tudjuk, éppen ezért a döntésünket megelőzően további információra van szükség. Rosa Esteras. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani, és üdvözölném Malagros Marcos asszonyt, mezőgazdasági tanácsadót, a Castilla Leoni politikai erőket képvis, képviseli. Három fontos kérdés hangzott el ma. Egyrészt a munkavállalói jogok megsértéséről volt szó. 85 munkavállalót érint a leépítés, és ezen kívül közvetetten ez az előre eltervezett és káros üzemáthelyezés a mezőgazdasági termelők számára is kedvezőtlen következményekkel jár. Egy további fontos kérdés a strukturális alapok és a kohéziós alap kérdése. Az Európai Unióban ezek az alapok azért jöttek létre, hogy a kohéziót, a felzárkózást segítsük elő, a fejlődést és a szolidaritást. Most azonban a valóság pontosan ezzel a céllal ellentétes. Az egész szellemét sérti a strukturális kohéziós alapnak el kell kerülni, hogy a régiók között komoly eltérések maradjanak fenn, és itt most pontosan a strukturális alapok által szándékozott célok sérelméről, vagy azokkal szembe megy ez a lépés. Úgyhogy én mindenféleképpen arra kérném a bizottságot, hogy mielőbb vizsgálja meg ennek az áthelyezésnek a hátterét. Ezen kívül elhangzott a vállalati szociális felelősségvállalás kérdése is. Ez egy nagyon fontos kérdés a parlament számára. Bizonyos mértékű szolidaritást kell biztosítani, mindez pedig arra utal, hogy indokolt a helyi önkormányzat és a különböző civil és vállalati szereplők részvétele. Az üzem bezárás döntését semmi nem indokolta. Úgyhogy szerintem itt igenis EU kompetenciáról beszélhetünk. A petíciós szakbizottság minden bizonyal majd egy teljes körű választ fog elkészíteni a munkavállalók számára, annak érdekében, hogy mindenki pontosan tudja, hogy az Európai Unió igyekszik mögéjük állni és mindent megtenni az érdekükben. Köszönöm, Rosa, Teri Cabras. És ezzel a hozzászólók listájának a végére értünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, spanyolul folytatom, mert tudom, hogy kiváló tolmácsok segítenek minket, és segítenek áthidalni a nyelvi hiányosságainkat. A zöldek és az Európai Szövetség nevében szólok. Itt három eset hangzott el, és én mindegyiket támogatom. Az alapvető kérdés, amit tisztán kell látnunk, az az, hogy mindannyian elfogadjuk a kapitalizmust. A kapitalizmus pedig kegyetlen, és e, napról napra egyre kegyetlenebbé válik, a bizottság eh, hozzászólása is ezt támasztja alá a vállalati szociális felelősségvállalás és hasonló eh, hangzatos eh, szavak végül is sehova nem vezetnek. Én azt mondanám, hogy a második pontra kellene összpontosítanunk, nevezetesen az európai alapokra, amelyek rosszul kerültek felhasználásra, és itt bizonyos hiányosságok vannak, mint ahogy ezt a bizottságnak is be kéne látnia. a Felelősségről és egyéb dolgokról szónokolunk, végül is azt mondhatjuk, hogy ebből végül is nem jön ki semmi. Vannak természetesen további eh, fontos kérdések, ezek elsősorban politikai jellegűek. Eh, azt azonban le kell szögezni, hogy a bizottság kapitalista. Én együtt érzek a bizottsággal ez ügyben, de a strukturális alapok eh, kérdése különösen fontos, és ezt kell részletesen, alaposan megvizsgálni, hogy nem történtek-e visszaélések. Köszönöm szépen azt hiszem, hogy egyre kreatívabbá válnak itt a kollégák, minden esetre érdekes lenne meghallgatni a petíció benyújtóját is, hogy két percben a következtetéseiről tájékoztasson minket. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Eh, Köszönöm szépen a felszólalásokat. Először is azt szeretném elmondani, hogy a tervezett áthelyezés vonatkozóan már megvoltak a tervek, és a hatóságoknak, illetve a közférának már nem volt módja arra, hogy ezekre befolyást gyakoroljon. Ha a kapacitás ugyanolyan lenne, mint a vállalat, ezen vállalat esetében, mint máshol, akkor nagyon versenyképes lenne. a 85 munkavállalónak nagyobb a munkabére, mint más vállalatokban. Nagyon alaposan meg kell vizsgálni a megfelelő helyen azt, hogy az európai struktúrális alapokból származó összegeket hogyan használják fel ügyelni kell arra, hogy ezt ne használják arra, hogy a vállalat telephelyét áttegyék. Nagyon fontos az, hogy a bizottság meggántolhassa az ilyesfajta tevékenységeket. A Lactalis megkapta ezeket a támogatási pénzeket, de ezek a munkavállalók kárára voltak. A struktúrális alapok a kohéziós és területi összefogást, a területi fejlesztést célját szolgálják, és ne, nem azt, hogy még inkább elmélyüljön a szakadék a különböző régiók között. Az interneten van egy dokumentum a szociális felelősségvállalásról állítólag, de ezt utána néztünk, és ilyen nincs. Hiányzik a szociális felelősségvállalás. Semmiféle szociális szerepvállalás nem tanúsít a vállalat. Ez nagyon fontos. Azért mondom ezt, mert itt nem csak arról van szó, hogy munkavállalókat bocsátanak el, hanem arról is, hogy egy vállalatot adnak el, tesznek át, mert félnek a versenytől. Rá kell bírnunk a láttaliszt arra, hogy egy új vásárlónak adja át a vállalatot, hogy továbbra is maradjanak a munkavállalók és a vállalat is. Ez a szakbizottság és parlament nem, engedhetje, nem engedheti meg azt, hogy más európai régiókban is bekövetkezzen hasonló helyzet. Nagyon gondosan meg kell vizsgálni a helyzetet, azért, hogy a, megakadályozzuk azt, hogy hasonló vállalatok a jövőben ilyen döntéseket hozzanak meg. Attól függetlenül, hogy ennek majd milyen társadalmi és szociális kiadásai lesznek az európai pénzeket, területi kohézióra kell költeni, és nem ennek az ellentétére. Köszönöm szépen, hogy a szakbizottság ilyen érdeklődést tanúsít a téma iránt. Ez felcsillantja a reményt bennünk, és a 85 munkavállalóban és családjában is, hogy a vállalat folytathassa tevékenységét. Köszönöm szépen, és biztosíthatom önt arról, hogy alig történik az meg, hogy frakciókon átívelő módon egyhangú véleménnyel legyünk, és ez ma megvan, ez az egyhangúság, úgyhogy a régiójában a munkavállalóknak elmondhatja, hogy a petíciós szakbizottság egyhangulag támogatja az önök ügyét. Hallott a kollégákat is, de én most elmondanám, hogy mi lehetne az esetleges megoldás mond. Ön a petíció benyújtójaként, a munkavállalók szószólójaként továbbítja az információt a bizottságnak, illetve a szakbizottságunk titkárságának annak érdekében, hogy tovább vizsgálhassuk azt, hogy a közösségi pénzeket nem megfelelő módon használták fel. De teljes mm, körű információra van szükségünk, európai uniós megoldás ez lenne, meg kell vizsgálni azt, hogy eh, hogy használták fel az alapokat, a strukturális és a regionális fejlesztési alapokat is. És hogy eh, ez a kohéziós, a szolidaritás elve ellenében történt-e. Ezt tudjuk mi megtenni, a bizottságot pedig megkérjük, hogy vizsgálja meg, hogy eh, ezt megtették, vagy nem a szociális vállalati szerepvállalást szeretjük itt az Európai Parlamentben, de ez nem kötelező, önkéntes. A vállalatok önkéntesen alkalmazhatják a szociális felelősségvállás elvét önkéntesen. Mi kötelező jelleggel előírni nem tudjuk. Vagy elfogadják hogy alkalmazzák, vagy nem. Minesetre jelenházban ezt az elvet, a társadalmi felelősségvállalás elvét a vállalatok körében szeretjük. Egyébként egy menedzsment döntésről van szó, vállalatirányítási döntésről. Az Európai Parlamentnek hivatalos hatásköre abban nincs, hogy egy vállalat, magánvállalat által meghozott döntést megváltoztasson, felülírjon ilyen tekintetben. Azt kérjük öntől, hogy küldjön be további információkat, a petíció nyitva marad, és folytatjuk a párbeszédet, az egyetetést a bizottsággal is, hogy lássuk, hogy a pénzeket hogy használják, vagy nem használják. Utána felveszük a kapcsolatot a vállalat menedzsmentjével de a szakbizottságban mondottam, hogy történelmi pillanatnak vagyunk tanúi, mert egységesen összefogva támogatjuk az önök petícióját. Köszönöm, hogy elfáradtak ma ide, köszönöm, hogy ilyen messze utaztak, és minden jót a jövőre nézve Európa egy nagyon szép szögletében. Köszönöm szépen, és akkor most következzen a 259-es eh, szintén spanyol petíció az AMSG spanyol Asociación Salvar la Tejita eh, petíciójára. Lépjünk is tovább. Megadom a szót két percben a petíciót benyújtó fél számára. Jó napot kívánok! A Salvar Tehita platform azért jött létre, hogy a híres La Tehita strandot, valamint a Montana Roha területet megvédje. Az egyik legszebb, legértékesebb, de egyik legkényesebb területről van itt szó, Tenerife szigetén. Szeretnénk megvédeni ezt a területet egy nagy szálloda megépítésétől, a terület szélén tervezik ezt. A Montaña Roja 1967 óta egy védett területnek minősül a Kanári-szigetek védett területének. Emellett a Kanári-szigeteken meghozott természetvédelmi törvényekkel is védjük ezt. Egy tengerpart menti területről van szó, Tenerife délnyugati részén. A turisztikai fejlesztésekkel a 70-80-as években jelentősen leromlott a terület. Különleges vulkanikus geomorfológiai és parti területekről van itt szó, tengeri ananász a, és az Artemisia reptens néhány kiemelkedő növényfaj, amely itt jellemző az Európai Unióban. Itt egy védett területről van szó madárfajokra nézve, hiszen ez vándorló madarak fészkelő területe is. Az Európai Unió madárfajok védelmére vonatkozó irányelve vonatkozik az itteni fajokra is. Vannak olyan fajok is, amelyek teljesen kihaltak. Ami a védelmet illeti, úgy érezzük, hogy a jelenlegi védelem nem elegendő. Nagy a nyomás. El kell mondanunk, hogy a tengervíz és különleges védett területnek minősül Tenerife déli részén, ebben a régióban. A lakosság, a sziget lakossága is nagyon szereti ezt a területet. Ez vonatkozik a turistákra is. Az ökológiai és tájképi érték ellenére egy 26 ezer négyzetméteres szállodát terveznek ide 312 szobával, 800 fő elszállásolására alkalmas ez a szálloda. A szálloda a védett terület szélén található. Gondok lesznek majd a csatornázással is, mert a jelenlegi csatornázás nem elegendő. A szennyvíz mennyisége erőteljesen megnövekszik majd a szálloda megépítésével. A Habitat irányelv hatodik cikke kimondja azt, hogy az összes olyan terv, amely kihatással van a Natura 2000-es hálózatban szereplő területekre, az olyan tervek esetében a hatásvizsgálatot kell benyújtani. És csak ezután hagyhatja jóvá az illetékes hatóság a tervet az lehetetlen, hogy egy ilyen nagy építkezés ne legyen kihatással erre a védett területre. Utalnom kell arra is, hogy szükség lenne egy pufferzónára. Ebben a pufferzónában is szembesülnénk már a biodiverzitás csökkenésével. A 2009-es irányelv a vadon élő madarakról érintett itt az ilyesfajta területeket, ahol ilyen madarak élnek, védeni kell, meg kell őrizni, és biztosítani kell a fajok számára az életteret. Éppen ezért egy pufferzónára lenne szükség a védett terület és az emberek által sűrűn lakott terület között. Több mint százezer aláírást gyűjtöttünk össze a projekt ellen, azért, hogy megvédjük ezt az egyedülálló természeti örökséget. A fenntartható idegenforgalomról szóló 95-ös egyezmény kimondja azt, hogy a természet nagyon fontos lehet a fenntartható idegenforgalom szempontjából is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sürgősségi eljárásról van szó itt is, a júniusi szakbizottsági ülésen döntöttünk erről. Az ilyen sürgős petíciók megléte, annyira nem gyakori nálunk. De úgy döntöttünk ki, hogy jelen esetben gyorsan lépünk, hogy megküzdjünk ezzel az ügyel. A bizottsághoz fordulok, és megkérem a bizottságot arra, hogy ha lehet, akkor mondjon új információkat is, és mondja el, hogy hol is állunk jelenleg. Eh, eh, Köszönöm szépen. E, elnök asszony, a petíció benyújtója már elmondta, hogy egy szálloda megépítésének a tervéről van itt szó. Egy Natura 2000-es hálózatba tartozó védett területről van szó, ennek a szélén építenék meg a hálózatot. Vannak nyilvános információk, petíciós fél erről már beszélt. Ezek alapján a bizottság azt látja, hogy a tagállam illetékes hatósága az építkezést még nem engedélyezte. Említették a Habitat irányelv hatodik cikkét, amely azt mondja ki, hogy az olyan építkezési engedélyek, melyek jelentős mértékben befolyásolhatják egy Natura 2000-es védett terület meglétét, azokat, azok esetében hatásvizsgálatot kell végezni. Az engedélyt, az építkezési engedélyt a hatóság csak akkor adhatja ki, ha a hatásvizsgálat azt mutatja, hogy az építkezés egyáltalán nem jelent kárt a védett területre nézve. Említettem, hogy az engedélyt még nem adta ki a hatóság. A bizottság pedig hiszi azt, meg van győződve arról, hogy az illetékes hatóság figyelembe fogja venni az uniós idevágó jogszabályokat, és ennek megfelelően egy hatós vizsgálatot, hatásvizsgálatot fog kérni azért, hogy megítélje azt, hogy negatív hatásai lehetnének egyesfajta építkezésnek a védett terület megőrzésére. Emlékeztetnünk kell arra, hogy a tagállamok elsődlegesen a felelősek az uniós jog végrehajtásáért a saját nemzeti joguk keretében. Így a bizottság bízik abban, hogy ezeket az uniós jogszabályokat tiszteletben fogják tartani, mielőtt véglegesen engedélyezik a szóban forgó építkezést. Ami pedig a pufferzónával kapcsolatban elhangzottakat illeti, azért, hogy legyen egy ilyen pufferzóna, amely a védett területet védi, a bizottságnak meg kell állapítania azt, hogy az Európai Unió a Natura 2000 hálózatba tartozó védett területekre vonatkozóan nem irányoz elő pufferzónát, viszont a Habitat irányelv hatodik cikke minden olyan projektre vonatkozik, melynek kihatása van egy Natura 2000-es védett területre, attól függetlenül, hogy a, az építkezés a Natura 2000 területen belül, vagy pedig kívül lenne. A lényeg az, hogy van-e hatása a területre, vagy pedig nem. Ezért kell alkalmazni a Habitat irányelv hatodik cikkét. Laterita kapcsán azt mondanám, hogy a nemzeti hatóságok Spanyolországban sohasem javasolták a Laterita régiót védett, a Natura 2000-be védett területnek. A tagállam feladata az, hogy kiválassza, megnevezze azokat a területeket, amelyeket aztán felveszünk a Natura 2000 hálózatba. Ezzel természetesen meg kell vizsgálni tudományos szempontból is a területet, az értékeket a bizottság kiértékeli, viszont ehhez a tagállam javaslatára van szükség. Ennek alapján vizsgáljuk meg azt, hogy az adott terület védetnek minősíthető-e annak alapján, hogy az adott területen olyan fajok élnek, melyek a ö, Natura irányelv és a, az állatok ö, élőhelyéről szóló irányelv ö, alapján védelemre szorulnak. Itt a fajok védelméről van szó. A bizottság Jelenleg azonban nem látja a szükségességét annak, hogy a Laterita területet megnagyobbítsa a nato 2000 alapján. Köszönöm szépen, most akkor a kollégák szólhatnak hozzá. Affronta úrnak el kell menni, tehát neki adnám inkább meg először a szót, és aztán a további rendszerint mennek a hozzászólások. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány perc múlva egy másik kötelezettségem vár. Szeretném támogatni a petíciót, Szambara Tahita petícióját, ugyanis nem fent tartható turizmus céljából egy tájat új, újból tönkre akarnak tenni. Itt ez egy különleges védelemben részesülő terület, és az ökológiai értékei és a sokféleség nagyon fontos ezen a területen. Nagyon fontos, hogy a, spanyol hatóságok ne engedélyezzék ezt a fejlesztést úgy érezzük, hogy meg kell felelni az EU környezetvédelmi törvényeinek, és a Kanári-szigeti hatóságoknak megfelelően meg kell vizsgálni ezt a kérdést, mert egy ilyen projekt a Natura 2000 hálózat számára komoly következményekkel jár, és a spanyol hatóságoknak be kell vonni a közvéleményt és a napreprézót. Az engedélyezési szabályok betartása és a környezetvédelmi hatástanulmányoknak meg kell felelni a Habitat irányelv hatos cikkének. A Natura 2000 területeken kívül lehet ilyenfajta fejlesztés, de ezen a területen nem. Tehát nem szabad megengedni ezt a komplexumot, és a habitat irányelvet megfelelően kell alkalmazni. Ez a káros fejlesztéseket megelőzné. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nos, most akkor a szót spanyol kollégán kapja, aki a szokásnak megfelelően, hogy a spanyol esetről van szó, ügyről van szó, akkor spanyolul beszél. Szeretném megköszönni a Szárvállata Hita szervezetnek ezt a petíciót. Az Európai Parlamentben azt hiszem, hogy ez egy nagyon élénk testület, de itt nem a jogszabályokra koncentrálunk, hanem meghallgatjuk a petíciókat, a a különböző szervezeteket, amelyek a civil társadalmat képviselik, amely európai érdekre tartoz kérdésekben mozgósodják magukat. Az európai környezetvédelmi törvények érdekében áll ez, hogy meghallgassuk őket, hiszen azokat veszélyeztetik ezek a fajta beruházások, és a, például a Habitat irányelvnek, a hatos cikkének a megsértése nagyon fontos, hogy a közvélemény előkerüljön. A spanyol állampolgárok és a parlament spanyol képviselői és én is a Kanári-szigetekről származom, ezért úgy érzem, hogy nagyon fontos megvédeni a környezetet a tájat, a talajt a Kanári-szigeteken. Én, is, én magam is harcoltam a spekuláció és az ellenőrizetlen építkezések ellen, amelyek nagyon sok kárt okoztak annak a területnek is, ahonnan én származom, ahol születtem. A turizmus nyilvánvalóan nagyon fontos gerence a, a Kanári-szigeteken a gazdasági életnek, de biztosítani kell azt is, hogy környezetvédelmi károkat ne szenvedjenek a Kanári-szigetek hogyha ezt összehasonljuk a többi autonóm területtel, a Kanári-szigeteken, akkor láthatjuk, hogy nagyon sokat védelmeznek, nagyon sok jogszabály foglalkozik velük. Természetesen annának nem szabad, hogy egy negatív hatása legyen, és a városi tanács és a, a régiónak az önkormányzata a területi és a fenntarthatósági politikákkal kapcsolatban jó példákat is tudnak felmutatni. Nagyon szigorú törvény van ezzel kapcsolatban, amely 1988-ban keletkezett, amely a, a spanyol tengerpart strandok, nyilvános területeknek a védelmével foglalkozik. És a minden bírósági határozat azt mutatja, hogy a, ezekkel a törvényekkel foglalkozni kell. Ez nem azt jelenti, hogy a hatás, hatóságokat nem kérhetjük meg arra, hogy többet tegyenek. De úgy tűnik, hogy a tervezésnek nincsen hatása a Montanyáról területre, amely egy védett terület, a Kanári szigetek törvényei szerint. Ez egy védett terület, Tehát ezt a gyönyörű területet meg kell védeni, de ugyanakkor nincs riadalomra ott, mert még egyetlen épületet sem kezdtek el építeni. Tehát a az Amar Bizottságnak meg kell győzösödnie róla, hogy helyese mindent megtennie. Nos, most szeretnék szót adni Angelának. Kérem röviden, mert 12.30-kor pontosan be kell fejeznünk, és még szeretném össze is foglalni. Köszönöm szépen. Nos, azzal kezdeném, hogy megköszönjem kollégámnak, Fernandónak, hogy ezt a kérdést a sürgősséggel tárgyaljuk, ugyanis az, már, az már is engedélyt kapott, és hogyha megadják az engedélyt valakinek, akkor a munkát is elkezdik. Tehát ezért tárgyaljuk sürgősséggel ezt a kérdést, mert már elindul ez a projekt, és ne felejtsük el, hogy ennek a társaságnak a munkája riasztó a Kanári-szigeteken. Már több százezer aláírást gyűjtöttek ezzel, és vannak szabályok a, azzal kapcsolatban, hogy a közvéleményt tájékoztatni kell, pedig nem tették ezt meg. Nem, ugyan nem a Natura 2000 területe ez, de pont mellette fekszik a Montagne Roja és ott vannak a dünék is, tehát ott vannak az Amannak a határán. És a védett területek 1994-ben megcsökkentették, és a Tehita területet, Spartot kivették a védett területben Eh, itt azt mondták, hogy ez a közérdekeknek felől meg, de eh, de a, ezt a szállodát igazán magánérdekből eh, építették. És mi, az ele, mi a helyzet az előfizetőség elvével? Hogyan engedhette ezt meg a bizottság, hiszen ez helyrehozhatatlan kárt okozott? Tehát mióta nem foglalkozik az elővilágyazos elővigyázatossági elvel a bizottság. Tavaly januárban én, mint ö, a környezetvédelmi biztos feladott egy, feltett egy kérdést az AMA cégnek, de a a bizottság nagyon jól tudja, hogy a kanári szigeteken már kilenc esetet is elindítottak az Amár ellen kötelezettségszegés miatt. Tehát a Kanári-szigeti hatóságoknak lépéseket kell tenni. Azt hiszem, hogy nem bízhatunk senkiben, csak a törvényben és ezért ezt kell megpróbálni. Nagyon sok olyan eset van a Kanári-szigeteken, elsősorban a Tenerife-ben, ahol az elővizetság érvét nem vették figyelembe, és a bizottság válaszát kérem elő. Most akkor Sebastiano úr, aztán Káder úr, és aztán Lezer. Elnök asszony, rövid leszek Először is világosá kell tenni, hogy ez a terület egy Natura 2000-es terület mellett van. Említették a 6-os cikket, ami azt jelenti, hogy, hogy bármilyen közeli terület, amely hatással lehet a Natura 2000 területre, az megvizsgálódna. A bizottságnak intézem a kérdésemet. Nem lehet ezt a területet újra osztályozni, mert ha nem időben lépünk, akkor fennáll annak a kockázata, hogy túl későn fogunk odaérni ez pedig túl gyakran megtörténik, és olyan épületek, amelyeket korábban törvénytelennek ítéltek, azokat megépítették mégis. Az olimpiával kapcsolatban is törvénytelennek nyilvánítottak bizonyos épületeket, mégis leromboltak házakat, és túl késő volt, amikor léptünk, akár már megtörtént. Tehát Lehet, hogy olyan területnek nyilvánítják, a, amelyre lehet építkezni, de ez közel van a Natura 2000 hálózat területéhez, e, akkor, hogyha nem lépünk e, időben, akkor már kész tények elé állítanak bennünket, és épp ezért éberednek kell lennünk. Elnök, köszönöm szépen, Karibi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy végre spanyolul spanyol kérdésekkel foglalkozunk, már jó idő óta nem láttam spanyol kérdéseket a napi renden. Nem, mint hogyha a munkanélküliek lennénk, mi spanyolok. Én is támogatom ezt a petíciót Egyetértek Fernández Aguilárral. Egy dolgot szeretnék említeni, hogy a kormánynak az a feladata, hogy egyensúlyt találjon a flóra és a fauna között, és azon embereknek, akiknek 1971 óta tulajdonjoga van ezekre a területekre. Szeretnék visszatérni a korábbi ítéletekre, amelynek során alkalmazásra kötelezték, a jogszabályok alkalmazására kötelezték az érdekelt feleteket. Nos, akkor ezt szeretném lezárni, átadni a szót megint a petíció benyújtójának két percre, maximum két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! a látogatók, akik a Kanári-szigetekre jönnek, azok szeretnének szép környezetet élvezni, de megfelelő víz és más szolgáltatási minőséget is hallottuk az egyik hozzászóláltal, hogy ha az örökségünktől megfosztanak bennünket, az milyen következményekkel jár. Épp ezért szeretném a vízszennyezéssel kapcsolatban felhívni a figyelmet arra, hogy meg kell felelni az irányelvnek a, a keretirányelvre és másfajta megállapodásokra, mint például a 271-es, Vannak olyan területek, mint az AMA és a, a mellette lévő strand, amely három kilométerrel van csak arrébb, és az AMA által termelt szennyezés, szemét és a különböző szakok zavarják azt a 28 ezer lakót, de tulajdonképpen 40 ezer ember, aki ezeken a területeken nyaral, az mind a szennyvizét, a, az illemhelyeknek a tartalmát mind, e, mindezekkel szennyezik a, a területet erre a cégnek gondolnia kellett volna, mielőtt megépítették volna ezeket az épületeket. Itt nem csak az AMA engedélyekről, pénzéről van szó, hogy azt a helyi önkormányzatok segítségére viszi, hanem az ott lakóknak az egészségére is kell gondolnunk a legszennyezettebb területeken 40 villa van, és valóban a, a szennyezés, a vízszennyezés és más borzasztó for, problémákat okoz. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nos, a szenvedély, az idő, amelyet erre a célra szentelt, hogyha mindenki ilyen szenvedélyes lenne, akkor a világ már sokkal szebb lenne. Nagyon szépen köszönjük örülünk, hogy eh, ilyen szenvedéllyel foglalkozott ezzel a kérdéssel, és hogy eljött Brüsszelbe, eh, akkor is, hogyha Teneriféről eh, származik, arról a Székszigetről, és most itt Brüsszelt kell elszenvednie, nézzen ki, hogy milyen idő van. Nos, köszönjük, hogy ez ilyen szenvedéllyel foglalkozott ezzel a kérdéssel. És akkor most zárjuk le ezt a napirendi pontot és próbáljuk a következőt eldönteni, hogyha tudják támogatni. Tudjuk, hogy a Habitat irányelvnek a hatos cikke alkalmazandó itt, és hogy bármilyen fejlesztési projektnek meg kell ennek felelnie. Ez semmi kétség, ehhez semmi kétség nem csatlakozik. Nos, küldjünk egy sürgős levelet a Kanári-szigeti és a nemzeti hatóságoknak, amelyben világossá tesszük azt, hogy egy hatásvizsgálatot kérünk, vagy megkérdezzük, hogy ezt megcsinálták-e vagy nem, hogyha nem csinálták, akkor nem felelnek meg a Habitat irányelvnek, eh, annak a hatodik cikkének, amely azt jelenti, hogy bármilyen fejlesztési projekt mielőtt eh, eh, elkezdenének építeni, a hatásokat is figyelembe vegyék. A kollégák, ahogy sokszor már említették, ez az építkezés visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. És mi pedig azért vagyunk itt, hogy ne okozunk kárt a környezetnek, hanem hogy felelősséget vállaljunk érte. Azért vagyunk ezen a földön, és többen itt ebben a parlamentben. Ez lehet az előrelépés, és a titkárság a bizottsága nyilván közvetlen párbeszédet folytat, tehát nyilván nyitottnak hagyjuk a petíciót. Köszönöm szépen. És maga a petíció benyújtója is boldognak tűnik, ez a legjobb eredmény, amit elérhettünk. Köszönjük szépen, jó étvágyat kívánunk, és délután találkozunk.